ahogy a vita elején már bejelentettük, sajnálatos módon a kollégánk Jens Nelson sajnos idő előtt elhunyt, ma délelőtt Svédországban betegségben. 2011-ben választották meg először az Európai Parlamentbe, 2014-ben aztán újra a, szociál, a Svéd Szociáldemokrata Párt színeiben az SND frakció tagja volt, a Közlekedési Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, illetve a Fehér Oroszország delegáció tagja volt. Nielsen kollega politikai tevékenységét őszinte lelkesedéssel folytatta, és nagyon szívesen dolgozott, a szociális piacgazdaságért végsőkig hitt ezekben az elvekben. Az ő nevé, a mi nevünkben szeretnék, mindannyiunk nevében szeretném kifejezni gyászomat és egyetérzés, együttérzésemet családjának, feleségének, lányának, munkatársainak, politikai társainak, elvtársainak a szociáldemokrata frakcióból. Kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk egyezzünk meg Jensen Nielsenről. Köszönöm szépen, Rodriguez eh, asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért eh, szeretnék hozzászólni a Szociáldemokrata frakció nevében, eh, amelynek Jens Nielsen tag, tagja volt, hogy néhány szót osszak meg kollégákkal. Szeretnék minden képviselőnek köszönetet mondani, hogy egy perces néma felállással tisztelgett kollégánk emléke előtt a szociál eh, demokrata frakció, hadd mondja el még egyszer, hogy egy nagyon nagy vonalú, elkötelezett emberről van szó, aki Európáért küzdött, egy olyan szeméről, aki képes volt eh, megőrizni a kapcsolatát a valósággal, aki a szociális gazdaság érdekében politizált. Jens Nielsen mindig ilyen emberként emlékszünk majd rád, és nagy barátsággal. Köszönöm szépen! Honorable Fox, prego. Fox képviselő, tessék. Tisztelt elnök úr, múlt héten Salisbury-ben, az én választókerületemben egy nőt, egy férfit és a lányát egy ideg gázzal mérgeztek meg, egy, egy rendőr, aki ott volt a helyszínen, őt is megmérgezték. Tegnap a brit miniszterelnök bejelentette, hogy elég valószínű, hogy Oroszország felelős ezért, vagy közvetlen államilag elrendelt cselekményen keresztül, vagy pedig mert lehetővé tette azt, hogy idegen kézre jusson ez a méreg. Ez mindannyiunk számára egy fel, ez mindannyiunkat fel kell, hogy rázzon ez az esemény a Krim elfoglalása, a szájbertámadások Európában, a kémiai fegyverek bevetése, ez egy minta. Egységesen kell ezzel szembeszállnunk. Köszönöm szépen. l'applauso della plenaria non ha bisogno di ulteriori commenti. Nem is kell tovább magyaráznunk ezeket az eseményeket, a taps magáért beszél. úr, köszönöm szépen, elnök úr az európai képviselők egymással szembeni magatartásával kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Tegnap az EU illetve ma délelőtt az Európai Unió és az Egyesült eh, Királyság kapcsolatáról volt szó. Ellen Smith, skót képviselő, eh, kritizálta a brexit eh, tett támogatókat. Egy konkrét szót használt, amit én szerintem önnek az elnöknek is el kell ismernie, hogy ez nagyon udvariatlan, és ez és ezért bocsánatot kell kérni beszari alakoknak, vagy szaros alakoknak nevezte a, ez Brexit támogatókat. Ráadásul eh, ez a zsidó nyelvben eh, azt jelenti, hogy eh, nem becsületes személy, becstelen személy. Azt gondolom, hogy a képviselő, aki ezt a szót használta, ennek nem volt tudatában, hogy ilyen további jelentése is vannak ennek a szónak, de azt gondolom, hogy mindenek ellenére bocsánatot kell kérnie. Onorevole Smith, voleva dire qualcosa? tisztelt elnök would. tisztelt Smith elnök úr, ami a Scheister szót illeti angolul. Ez az angol szótárban is szerepel, Scheister, többes számban Scheisters. Hogyha valakit például jogász vagy politikust Scheisternek neveznek, akkor ez azt jelenti, hogy ez a személy becstelen, nem becsületes, aki nem etikus magatartást tanúsít. Az ég egy a világon semmi zsidó konnotációra nem gondoltam, ez nagyon távol áll tőlem. Én azt gondolom, hogy ilyen értelmetlenségekre nem kell időt pazarolni. disonesto immorale non si può dire a nessuno Nos, becstelen és erkölcstelen, ilyen szavakkal nem illik illetni egymást ebben a kamará, ebben a házban, de hogyha nem szándékozott úgy használni, olyan értelemben használni azt a szót, eh, ahogy ezt a képviselő úr felvetette. Hát ez sok mindent megmagyaráz, minden esetre az eredeti jelentésében sem illik használni egymással kapcsolatban ezt a szót. Dartmouth úr következik. Um, Köszönöm. A 11-es bekezdés 3-as, 11-es szabály 3-as bekezdése alapján kértem szót és eh, a házszabályból szeretnék ítélni, a képviselőket eh, kölcsönös tisztelet kell, hogy jellemezze, és bárhogy is eh, próbálja magyarázni Smith úr azt, amit mondott, ténylegesen megsértette az Európai Parlament szabályait. A Kérésünk tehát továbbra is az, hogy formálisan ítélje el az elnök eh, Smith urat. Honorevole Boylan. Boylan úr. Én szeretném felhúzni, felhívni a parlament figyelmét eh, Alawi úra, akinek eh, a szabadon bocsátását 2015-ben ez a ház kérte, és most itt van, szabad ember, Thank you Köszönjük Boylan asszony. Coburn képviselő úr, és utána szavazzunk, jó? Very briefly, Mr. President. Csak nagyon röviden. Én eh, általában engem nehéz felhúzni. <coughs> Uh, Mr. Mr. Smith. De Smith úr mestere a politikai korrektségnek, és a pokol kapujához kötne bárkit, hogyha politikailag inkorrekt dolgot mondan. Általában én ezekkel nem foglalkozom, ezekkel a dolgokkal, de azt gondolom, hogy tényleg bocsánatot kéne kérni, kérnie, mert túlzásba vitte. Általában is hülyeségeket beszél, de egyébként, sem, egyébként is csak árt annak a pártnak, amit képvisel. Credo Köszönjük, Coburn úr. Ön élénk képviselőnek számít, ezt mindannyian tudjuk, de végül is úgy gondolom, hogy politikai kritikát kívánt megfogalmazni a képviselő úr ezzel a szóhasználattal, és nem akart sértő lenni hallottuk a definícióját, ez egy politikai kritika volt, nem hiszem, hogy sértő szándékkal mondta, különösen rassz alapon. Tehát én úgy gondolom, hogy politikai kritikaként kell értelmezni ezt a szót. Hogyha nem így tennénk, akkor tényleg be kellene avatkozni, de én politikai kritikának értékelem. Köszönöm. Bene. Akkor menjünk, menjünk tovább, jöjjön a, jöjjön a szavazás.